a delegáció vezetője, a Parlaszén vezetője, illetve az Eurolat társ elnöke. Ezen a héten járnak itt látogatáson az Európai parlament, Parlamentben a 13 áig A képviselők nevében sikeres látogatást kívánok nekik. Még egy csoportot üdvözlönnék. Toledóból, Castilla de la Manchából, a saját régiómmal érkezett egy nyugdíjas csoport, őket is szívélyesen üdvözlöm, egy etika tanszék vezető, a delegáció vezetője, aki az ő, emléké, az ő emléké, ő volt a csoport vezetője, az ő emlékükre jöttek el ide, aki, aki annak idején Frankó börtönében halt meg. Most pedig ennek Costello következik. Köszönöm szépen!